Biztos asszony, egy kérdésem lenne önhöz. Miután megköszönöm, hogy eljött hozzánk ezen a délután, és megosztja a bizottság programját. Mindig érdekes önt hallani. Van egy konkrét kérdésem. És ez a Róma 2-es jelentéssel foglalkozik. Én vagyok ennek a jelentéstevője, Diana Wallis távozása után. Holnap szavazunk erről az anyagról, és örömmel jelenthetem be, hogy széles támogatást kaptunk az összes frakció részéről, hogy megkérjük a bizottságot, hogy terjeszen elő egy jogalkotási javaslatot a parlamentnek. Gyors eljárásban reménykedünk a javaslat tekintetében. Személyesen meg vagyok róla győződve, hogy nagyon fontos témáról van szó, ahol az Európai Unió különbséget tehet, hogy tisztázza a különbségeket a média és a, az újságírók helyzetét, hogy milyen szabályok vonatkoznak konkrétan az újságírókra. Én is újságíró vagyok, és gondolom osztja a nézetünket, hogy nagyon nagy veszélye van annak, hogyha egy újságírót egy idegen jogrendszerben bíróság elé állíthatják, akkor ez öncenzúrára és kevésbé szabad sajtóra emlékeztet, és ehhez is vezethet. A kérdésem a következő. Tervezi-e a bizottság, hogy meghallgassa ennek a háznak a véleményét, és bevonja a programjába, amikor a Róma 2 rendeletet tervezi, és most pedig várom válaszát, hiszen ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Bodú úr. Köszönöm szépen, Szeretnék felvetni egy kérdést a nők számára fenntartott kvótákkal kapcsolatosan a cégek igazgató tanácsában. Többször megvitattuk már ezt a témát, többé-kevésbé összpontosítva erre, és legutóbb a saját kezdeményezésű jelentésem kapcsán, amikor a vállalat irányítással foglalkoztam. Kötelező kvótákat javasol az de és ezt el is fogadtuk, de a néppárt eh, javaslatát nem, pedig az rugalmas kvótákat javasolt. Most viszont nem könnyű a helyzet, amiatt, hogy a kvóták kötelezőek, ezért eh, szinte elutasították ezt a jelentést. Éppen azért, mert a politikai frakciók eh, között nagy a véleménykülönbség más vállalatokkal kapcsolatos témában is. Úgyhogy most konfliktus helyzet, megosztottság jött létre, és hogyha ez tovább is itt tart, akkor ezt a jogalkotási jelentést el fogják utasítani. A saját kezdeményezésű jelentést csak azért szavazták meg, mert nem jogalkotási jellegű volt, de szerintem ez még egyszer nem történik, hogyha ugyanilyen rendelkezésekkel jogalkotási jelentést kell megszavazni. A nőkkel kapcsolatos kötelező kvóta szerintem kenyértörésre vezet, és ez megakadályozza a vállalat igazgatással kapcsolatos jogalkotási szövegek elfogadását is. Kérem, fontolja meg, hogy nem kellene már most rugalmas kvótákat kérni inkább, és nem kötelező kvótákat mert lehet, hogy akkor megmenthetünk a jövő számára igen fontos jelentést. Köszönöm, Baltazár kollega. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Reding asszonyt, és gratulálok a tevékenységéhez, hiszen hű maradt ahhoz, amit mandátuma a felvételekor igényt, vagyis az, hogy az európai állampolgárokért, az EU-ért dolgozik, mint például az öröklési tanúsítvány, bizonyítvány és egyéb jogszabályok megalkotása érdekében, hiszen ez mind az állampolgárokat és ugyanakkor a vállalkozásokat segíti. A mi bizottságunk úgy érzi, hogy elvégzi feladatát, lehet, hogy ezek a koncepciók más szakbizottságokban kevésbé precízek. Egy másik eszközre szeretném felhívni az ön figyelmét, és ez fontos az állampolgárok mindennapi élete és a vállalkozások számára. Arra a rendeletre gondolok, amelynek célja, hogy létrehozzon egy európai rendeletet a bankok esetében, arra az esetre, amikor határon átnyúló ügyekben vissza lehet szerezni a, például a hiteleket, és ez könnyebbé tenni a belső piac működését. Én jelentéstevője vagyok ennek, és úgy érezzük, hogy ez a tanácsban kisé lassan alakul, sőt, minthogyha picit félnének ettől az ügytől. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság fel akarja ezt gyorsítani és elfogadtatni első olvasatban. Tettek-e már lépéseket ebben az értelemben? Köszönöm szépen, Berlinger kolléga kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az elnök asszonynak is a részvételét, a munkáját, szívélyesen üdvözlöm, és gratulálok a lépéseihez. Egyetlen egy negatív elem van itt, a, ez pedig az Egyesült Királyság és Írország közötti viszony. Félretéve ezt a félsikert egyébként sikerült előre haladni, és reméljük, hogy ezt a kérdést, ha elfogadják, akkor az egész eljárás lezáródik, hiszen több millió családot érint ez, és éppen ezért ezt a védelmet nem tudjuk nélkülözni. Köszönjük a jogi képzéssel kapcsolatos, a kísérleti projektkel kapcsolatos kezdeményezéseit. Egy sor újdonságot vezet itt be a parlamentbe, és a bizottság kedvezően fogadta ezeket. Most arra kell törekedni, hogy előre haladjunk itt az újdonságokkal alulról felfelé jövő kezdeményezésre gondolok, és arra is szükség van, hogy ezt a jelentést az internetre is felvegyük, azért, hogy azok, akik a jog területén dolgoznak, megismerjék ezt a, a többé-kevésbé harmonizált kultúrát. Hiszen itt a joggal foglalkozó európaiakat érinti ez, bár a jog nem egyforma minden európai országban a kollektív jogorvoslatról szólnék. Elfogadtuk ezt a Róma kapcsán, volt egy állásfoglalás erről, de azóta csönd van. Soha nem ismertük meg a nyilvános konzultáció eredményeit, úgyhogy most feltesszük a kérdést. A fogyasztók mindenképpen kérdezik, hogy mi itt a helyzet, és igényük van erre, de azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság itt tesz-e valamit, hiszen nem lehet a fogyasztó kollektív jogorvoslatáról lemondani, még akkor is, hogyha el kell kerülni az amerikai példa követését. Ma délelőtt alkalmunk volt az európai igazgatási jogról beszélni. A mi bizottságunk, parlamenti bizottságunk új utat nyitott meg etéren, és nagyon örülök, hogy én itt szerepet játszottam. Az Lisszaboni szerződés 128-as cikke szerint az állampolgárokat jobban meghatározzák a közigazgatással, az igazgatással szemben, és ezzel az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell. Mi itt egy saját kezdeményezésű jelentést elfogadtunk, de a bizottság hatóságához szeretnék fordulni. Köszönöm szépen. Simanszki kolléga. Szépen, úr. Biztos asszony. Szerettem volna megkérni, biztos asszony, hogy vegye fel a munkát az ellen, hogy támadják a sajtószabadságot. Egy konkrét esetre hivatkozom Lengyelországban, hiszen egy engedélyt tagadtak meg egy televízió adótól. 2 millió aláírás gyűjtöttek, és az Európai Unió úgy tudom, hogy törődik a sajtószabadsággal, főleg akkor, amikor egy fiatal demokráciáról, egy volt kommunista országról van szó. Úgy gondolom, hogy megvan a jogunk ahhoz, hogy eh, a bizottság eh, foglalkozzon ezzel a dologgal. Legyen eh, nyilvános meghallgatás. Tudják, hogy miről van szó, Krúz asszonyt is tájékoztattuk már, de most önnek is szeretnénk még egyszer elmondani, hogy mi a helyzet, hiszen ön foglalkozik az igazságügyjel. Itt a sajtószabadságról és a média szabadságáról van szó. Lehet, hogy az asszisztenseim még összeállítanak egy anyagot önnek, hogy megfelelő módon tudjon foglalkozni a témával. Azért szólok a témáról, mert diszkriminációról van szó. Alapszabadságok sérülnek. És eh, ennek nem szabadna megtörténnie az Európai Unióban. Egyrészt az Európai Unió fontosnak tartja a tagállamok autonómiáját, azonban egy ilyen témánál vegye észrevehetővé, hogy egy közösségről van szó. A dolog nagyon komoly, és igazából a bizottságnak kötelessége lenne. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött és szólt hozzánk. Nagy örömömre szolgál, hiszen mindig nagy az érdeklődésünk. És most pedig áttérnék a dokumentumok szabad mozgására. Mielőtt ez a javaslat hivatalosan megérkezett. A legkülönbözőbb kezdeményezésekkel már felléptek ellene. Nem tudom, hogy tud -e ezekről. És ha igen, akkor szeretném megkérdezni, hogy hogyan becsüli fel ezeknek az embereknek a helyzetét, hiszen főleg azokról van szó, akik azt akarják, hogy ne ismerjék el a dokumentumokat. Tehát például olyan országok, ahol nem ismerik el az azonos neműek házasságát, ne fogadjanak el mondjuk egy másik országból származó házassági anyakönyvi kivonatot, amelyben engedélyezett az azonos neműek házassága. Szeretném megkérdezni, hogy megérkeztek-e önhöz az ilyen jellegű megkeresések, és hogy hogyan áll hozzá. Az adásvételi jog a második megjegyzésem. Itt már voltak meghallgatások, voltak viták erről a témáról itt nálunk az Európai Parlamentben és ebben a szakbizottságban is. Nem vagyok túlságosan elégedett ezzel a javaslattal, hiszen nem jelent igazi haladást a fogyasztók számára, ahogy most meg tudom ítélni. A kérdésem azonban a következő. Hol van a legnagyobb cselekvési szükséglet? Az internetes kereskedelem esetében, vagy javaslatában erre a területre összpontosítana, és megpróbálna a jogalkotást ehhez igazítani. Az interneten speciális adottságok vannak, amelyeket figyelembe kell venni. És én attól tartok, hogy a jelenlegi javaslat az internetes kereskedelem problematikájával nem igazán foglalkozik. Másrészt pedig nem megfelelő módon. Van lehetőség arra, hogy az internetes kereskedést is bevonják, vagy nem. Ez is fontos lenne számomra. Egy további megjegyzésem, támogatom Berlingver kollégát az igazgatási törvény esetében. Nagyon sok olyan példánk van, amelyek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy itt az alapjogok alkalmazásáról van szó, illetve lenne szó. Éppen ezért nagyon örülnék, hogyha az ön részéről is támogatást kaphatnánk ezen a területen. Az utolsó megjegyzésem pedig már eh, hallotta, hogy eh, ez a kérdés például a gyermekek elrablása, kompetencia megosztási vitákat is előidézett. Tehát jó lenne, hogyha szólna erről. Köszönöm. Köszönöm. Tájn, asszony, és utána Régner kolléganő. Ja, a ganz... Én is szeretném megköszönni a bizottság alelnökének a világos szavait. Lenne egy kérdésem az örökösödési joghoz. Tudjuk, hogy nagy sikert ért el, és az információs kampányt is el kell indítani. Konkrétan szerettem volna most rákérdezni, most, hogy a dolog kikötőbe, révbe ért. Elgondolkozott a bizottság azon, hogy hogyan szervezi majd meg az információs kampányt. Hiszen nagyon sokáig fog tartani, amíg az emberekben tudatosul, hogy miről is van szó, és hogy néhány tagállamban el kell menni például a közjegyzőhöz. Szeretném megkérdezni, hogy foglalkoznak-e ezzel felvilágosító kampányokkal. Utána pedig az árukkal foglalkozó kérdés. Igen, zalad, halad a véleményezés. A tanácsban nem halad annyira. Szerettem volna itt is kérni a bizottság támogatását, hogy esetleg a következő tanácsülésen, vagy hogyha korábbi információi vannak már, közölje, hogy milyen sebességgel halad. Nagyon fontosnak tartom az adásvételi jogot, a inszolvencia jogot, a okmányok ügye is nagyon fontos. Itt is nagy megkönnyebbülést érnénk el, hogyha az emberek személyes okmányait elismernék mindenhol, nagyon nehéz lesz elérni itt a megfelelő egyensúlyt, az is biztos. Hogy egyszerűen megtörténjen az okmányok elismerése, és ne legyen visszaélés azokkal. Itt csatlakoznék Lichtenberger asszony felvetéséhez is, és a vállalatvezetés és a női kvóta témája. Szerintem nem mindenki úgy szavaz egy saját kezdeményezésű jelentésre, mint egy jogalkotási javaslatnál. Köszönöm, Régner kolléganő. Köszönöm szépen, biztos asszonyt, tehát biztos asszony. Rengeteg kérdést kapott. Megpróbálok még röviden csatlakozni a kérdésfeltevőket. Először is a női kvóta tekintetében gratulálni szeretnék a valóban hiteles és határozott fellépéséért a női kvóta érdekében, és még egy megjegyzés a corporate governance, a vállalati irányítással kapcsolatos kezdeményezésre vonatkozó. Úgy gondolom, hogy sokkal több ellenszavazat született volna, hogyha utolsó pillanatban a kvótákra vonatkozó rendelkezéseket nem így módosították volna. Aztán a konkrét kérdésem arra vonatkozna, és remélem, hogy valóban önt illeti ez a kérdés, ez az adatvédelmi határozatra vonatkozik, méghozzá a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban lenne kérdésre. Ugye az adatvédelem tekintetében nagyon sok ilyen feltámasztáson alapuló jogi aktussal van dolgunk, és az érdekelne, hogy ön hogyan magyarázza azt, ezt a tényt, hiszen tulajdonképpen itt elsősorban, vagy ilyen helyzetekben elsősorban irányelvet szoktak alkalmazni, tehát eh, hogyha közelebbről megvizsgáljuk az adatvédelmi rendeletet, akkor lehet, hogy ez lett volna az előnyösebb. Aztán az uniós adásvétel joggal kapcsolatban eh, Lichtenberger asszony kérdését folytatva kérdezném, illetve mondanám, hogy nagyon nem örülök annak, hogy végül így alakult ki ez a javaslat. Nagyon sok egyetemi professzor foglalkozik ugye ezzel a témával, nagyon izgalmas téma, de nagyon érdekelne az, hogy ön a fogyasztók jogi helyzetének javítását miben látja. Itt most akkor a nem a kínálat szélesítéséről beszélnék, hanem a jogbiztonság javításának tekintetében hol láthatjuk ezt a, a javulást, a javaslat hol javítja, hogyan javítja a helyzetet. Köszönjük szépen, most pedig akkor Reding biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sok kérdést kaptam rövid időn belül, de megpróbálok dióhéjban válaszolni mindenre, hiszen kollégám már várja, hogy ő is szót kaphasson. Ami a Róma kettő jelentést illeti, szeretnék a Júri Szakbizottságnak köszönetet mondani ezért a jelentést, és a javaslataikért minden lehetőséget mérlegelni fogok annak érdekében, hogy javítani tudjuk a helyzetet a Róma 2 tekintetében a nem kötelmi eh, kötelezettségek tekintetében tudjuk, hogy a Róma 2 hatája alá nem mindent sikerült bevenni, hiszen a tárgyalások során nem sikerült kompromisszumot elérni, és ezt meg fogom vizsgálni. Számos képviselő tette fel a kérdést arra vonatkozóan, hogy mi a helyzet a női kvótákkal. Olvastam a három saját kezdeményezési jelentést, amelyet a parlament kidolgozott Kratza, Petikánen és Infelt asszony dolgozták ki ezt a három jelentést, és ugye ők az ő elemzéseik alapján dolgoztam ki én is a, a nyilvános konzultációt nagyon konkrét kérdésekkel a különböző tagok nagyon ellentmondásos kérdéseket is tettek fel ezzel kapcsolatban, és május végéig kell még várnunk, hogy válaszokat kapjunk az érintett felektől a, a konzultáció eredményeit majd elemezzük, és akkor meglátjuk, hogy milyen további lépéseket teszünk, milyen jogalkotási javaslatot dolgozunk majd ki ennek fényében. A legtöbb elem, amely ugye a munkalistánkon, a munkaprogramunkban áll, általában közel áll a polgárok szívéhez. Ugye itt leginkább a polgárok mindennapi életének megkönnyítése a célunk, leginkább azon ügyekben, amelyek határon átnyúlnak. De tevékenységem kiterjed a növekedés igazságügy általi támogatásaig is, és a pénteki tanácsi ülésen az illetékes biztos nagyon és széles körű eszmecserét fog folytatni minden érintett kérdésre, és ez most nagyon időszerű, hiszen az igazságügy, a jogalkatás nagyon sokat segíthet annak érdekében, hogy a belső piac kiteljesedhessen, és a belső piacot mint saját piacot, nyitott piacot jobban tudnánk alkalmazni. Tudjuk, hogy vannak jelenleg még akadályok, hiszen nagyon sok tagállam csak a saját belső piacára, sok vállalkozás csak a belső piacra, a nemzeti belső piacra koncentrál, és ezzel sok lehetőségtől elesnek. És egy nagyon fontos elem, tehát azok a, az európai vállalatok éves forgalmának 2,7%-át írják le amiatt, hogy határon átnyúló vitákat nem sikerül elzárnom. Egy millió KKV-ről beszélhetünk, amelyek problémákkal küzdenek határon átnyúló forgalom tekintetében, és amikor ilyen problémával találkoznak, akkor általában ezt követően már nem is merészkednek ki a határon túlra, hogy ott üzleteljenek. Szeretném felgyorsítani a döntéshozatali folyamatot ezen a területen, hiszen ez egy tényleg fontos eleme annak, hogy a növekedést a jogalkotással segíteni tudjuk, és mint majd látni fogják, a ciprusi elnökség is ezt majd prioritásként kívánja kezelni. Egy pillanat. A kollekt először, és a kérdés arra vonatkozóan, hogy első olvasat eh, lehetséges -e ez ügyben igen. Aztán rátérnék a következő témára, az örökösödésre. Ez is egy nagyon fontos téma, amelyben döntés születik. Nagyon szerencsétlen az, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben. Nagyon sok vitát folytattam Kenneth Clark kollégámmal és a tárgyalások során is nagyon messze sikerült eljutni, hogy az ő kéréseiket is figyelembe tudjuk venni, a brit hatóságok kérésének is eleget tudjunk tenni, de sajnálatos módon nem sikerült minden teljes mértékben megváltoztatni, mert hogyha a javaslatot teljes mértékben megváltoztatok volna, akkor az addig egyet értők nem értettek volna egyet a javaslattal, de hát nyilvánvalóan nyitva hagytuk az ajtót Nagy-Britanniának, és Írország számára is nyitva az ajtó. Akár csak Berlinger úr, én is úgy gondolom, hogy a képzés rendkívül fontos, itt mindenképpen előrébb kívánunk lépni, nagyon komoly tudással rendelkeznek az európai szervezetek, az igazságügy, terén, és úgy gondolom, hogy, hogy mindenki nagyon elkötelezett e projekt mellett, de megint csak az Egyesült Királyság volt az, aki kihúzta magát, és nem kíván részt venni a képzési együttműködésre, de ezt nem igazán érthető, hiszen a brit igazságügyben dolgozók igenis részt kívánnak, részt kívánnának venni ebben a képzési együttműködésben. Aztán a kollektív jogorvoslat kérdés. A közleményben leszögezeteket nem akarjuk elhanyagolni. A 2012-es bizottsági munkaprogramban is szerepet kap a kollektív jogorvoslat, de, de arról még nem döntöttünk, hogy és a bizottság is éppen ezen gondolkodik, hogy itt milyen jogalkotási eszközöket kellene alkalmazni, hogy jelenleg mi lenne a legalkalmasabb például az Európai Parlament jelentésének elfogadása is fontos segítés, segítség lehet, hiszen ezt én is nagyon nagy érdeklődéssel olvastam. Aztán közigazgatási viselkedési kódex az alapjogi kártában ugye már le lett szögezve a, a jogot a, a megfelelő közgazgatási eljárásokhoz, és nagyon szorosan együttműködünk itt, és a bizottság is mindenképpen eleget kíván tenni az ezzel kapcsolatos elvárásoknak és az ombudsman eh, bírálatainak is fontos, komoly jelentőséget tulajdonítunk. Nyilvánvalóan fontos és rendszeresen felbukkanó téma sok-sok tagállamban, és a plenáris is megvitattuk már ezt. Én ugye korábban a médiaügyekkel foglalkoztam, tehát igen, a média kérdések tekintetében már nagyon sokszor álltam a plenáris előtt, és álltam a különböző politikai frakciók golyózáparát most Nelly Kreznek kell a médiával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni, de nyilvánvalóan szorosan együtt működünk, és a közmeghallgatás az említett konkrét ügyben egészen biztosan fényt fog deríteni majd a kérdés hátterére. Aztán a különböző dokumentumok, anyakönyvi okmányok elismerésének kérdése a bizottság etenkintetben mindeg és a nemi semlegességet hangsúlyozta, hiszen nem a mi feladatunk, és nem is a mi felelősségünk, hogy a különböző házassági és családjogi rendelkezésekbe beleavatkozzunk, ez a tagállamok feladata, hogy ezeket megfogalmaz. Amit mi tenni tudunk, az az, hogy a az érintett 12 millió európai nem életét megkönnyítsük, akik nemzetközi határon átnyúló párkapcsolatban élnek, és az ő problémáikat kívánjuk megoldani. Aztán sok kérdés vonatkozott az európai adásvételi jogra. Az, az uniós adásvételi jogról készített elemzés még a fogyasztóvédelmi lobby szerint is azt mutatja, hogy az uniós adásvételi jog igen komoly fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmaz, és a fogyasztóvédelmi lobby inkább amiatt aggódik, hogy a tárgyások miatt fennáll a kockázat annak, hogy ez a magas szintű fogyasztóvédelem a jövőben csökkenhetne, alacsonyabb színvonalvá válhatna. Igen, ez e, e, az a bírálat minket, hogy már sokszor, hogy túl alacsonyra tűzzük az elvárásainkat, ez esetben felmerült, hogy túl magas a kiindulási szint a fogyasztóvédelem tekintetében, de nyilvánvalóan szeretnénk ezt a magas szintű fogyasztóvédelmet fenntartani, és kérem, hogy segítsenek is abban, hogy a tárgyások során ezt a magas színvonalat meg tudjuk őrizni, hiszen a parlament és a bizottság úgy gondolom, hogy kiváló szövetségesek lehetnek majd. Aztán a hágai egyezmény. Hát tudják, hogy ez is egy nagyon kényes, nehéz kérdés, és tanács vitatja a bizottság eh, joghatóságát e tekintetben. Az Unió eh, ugye elfogadott belsőleg jogszabályokat, és ezeket kifelé és képviselnie kell, és amikor arról van szó, hogy egy-egy egyezmény a belső közös szabályokat áll alá esik, méghozzá egy olyan területen, ahol már nagyon sok jogszabály lefette a vitatott kérdéseket, akkor akkor ezeket össze kell hangolni, és aztán még egy utolsó kérdés, amelyre nem válaszoltam, ez az adatvédelemre vonatkozott. Ez is egy nagyon komoly jogalkotási falat, nagyon sok fontos elemmel. Ez egy kétszintű kérdés, hogy gondolom az első szint a legnagyobb bizottsági piacnyitási kezdeményezéssel kapcsolatos, amelyet a tavaly indított a bizottság. Itt a bizottság az a 21 tagállamban létező ellentmondásos jogszabályokat kívánja felszámolni, hiszen ez nagyon nehézkes és drágává teszi az uniós vállalatok számára azt, hogy a teljes belső piacot, a teljes uniós piacot saját piacukként kihasználják, ez valóban rémálommá válik néhány területen, és a szakértői elemzések azt mutatják, hogy az európai vállalatok akár 2,4 milliárd eurós spórolhatnak meg évente, ha sikerül itt könnyíteni a helyzetem. De annak érdekében, hogy azt elérjük, és annak érdekében, hogy egy egyetemleges, általános és magas szintű definíciót tudjunk meghatározni az alapjogi kárta és az, szerz, az uniós szerződések alapján, a, annak érdekében, hogy a, az egyének, a polgárok adatvédelmét biztosítani tudjuk, akkor az egész kontinensen egy szabár egy törvényre lenne szükség, és hogyha egy ilyen egységes eh, törvény rendelkeznénk, akkor ez lefedné eh, az összes területet, és nyilvánvalóan a rugalmasságot kíván az meg, hogy a konkrét eh, egy területekre alkalmazni lehessen ezt, de ha megnézzük, hogy e területen ez a sok kritizált, feltámadáson alapuló jogalkotás ö, működik, akkor láthatjuk, hogy a tanács, a parlament és a bíróság ítélete is ezt támogatja. Nem kell aggódni emiatt a feltámadáson alapuló jogi aktusok tekintetében. Köszönjük szépen, biztos asszony! Nagyon jó, hogy van egy igazságügyi biztosunk, hiszen három év múlt el a kinevezés óta, és nagyon sokat tett. Így megmutatta, hogy szükség van az európai igazságügyi biztosra is. Most elbúcsúzunk öntől, és üdvözlöm Barnier biztos urat, most pedig itt röptiben helyet cserélünk, és ide hívjuk Barnier urat. bonjour, Szóval. Akkor most folytatjuk, mert Barnier biztosnak maximum egy fél órája van, utána repülőtérre megy. Tehát akkor rögtön átadom önnek a szót, Barnier biztos, és akkor utána pedig kérdések jönnek. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek! Amennyire lehet rövid leszek a bevezető megjegyzéseimet illetően. Elnök úr, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak, tudom, hogy kevés idejük van, majd nekem pedig Frankfurtba kell utaznom nem sokára, repülőre kell ülnöm. A bevezetőmet a bizottság és a parlament menetrendje szerint fogom alakítani. Az egységes piaci aktusról van szó, igen, sürgős ügy ez, főként manapság, hogyha odafigyelünk a népekre és az összes európai ország képviselőire, tudjuk, hogy a növekedés mennyire sürgető. A növekedés és a versenyképesség. Egy tucat kollégámmal Mário Monti jelentését tovább folytattuk, és ez jelenti a, az egységes piaci aktus 12 ösztönző pontot tartalmaz ez az anyag. Azért, hogy megkönnyítsem ennek megértését, ki fogom osztani a mi menetrendünket, ütemtervünket, és azt is, hogy 2013-ig milyen szövegeket fogunk előterjeszteni. Ami ezt a 12 növekedési ösztönzőt illeti és a szellemi tulajdonlogot, itt van a a szabadalom kérdése, és 25 ország támogat bennünket. Spanyolország és Olaszország számára nyitott az ajtó, ők még nem csatlakoztak ehhez az együttműködéshez. Mindent megteszünk azért, hogy az utolsó kérdéses pont tisztázódjon, vagyis a szabadalom egységes egyetlen székhelyével kapcsolatos pont az, amit még nem sikerült tisztázni. Az a szándékunk, hogy a szellemi tulajdonjogot, a szerzői jogot mindenképpen megkönnyítsük. Itt az internetfelhasználókról is szó van. Júniusban fogjuk előterjeszteni ezt. A Strasburgi Parlamentben elmondtam, hogy milyen gondok vannak, és a közeljövőben a kollektív szerzői jogkezelés esetében, az online zene esetében ismertetni fogjuk a tervünket, azután az audiovizuális művekre vonatkozóan zöld könyvet adunk ki, majd ezt követően fogjuk eldönteni, hogy szükség van-e arra, hogy a belső piacon az audiovizuális művekkel kapcsolatosan további lépésekre szükség van-e. Berlinger úrnak és a másik jelentéstevőnek gratulálok, ezt már tegnap elmondtam a trialóguson, az árva művekről van itt szó. A szellemi tulajdonjogokhoz tartoznak még a márkák, ez is a növekedés egyik ösztönzője, ez nagyon sok KKV-t érint. Nyáron fogok előterjeszteni egy javaslatot, azért, hogy a jelenlegi kert, kereteket megújítsuk, a különböző márkák regisztrálása az egységes piacon. A második nagy fejezet az egységes piaci aktus mellett a vállalatok jogi környezetének modernizálására vonatkozik, azért, hogy felelősebbek és versenyképesebbek legyenek. Egészen gyorsan szeretném elmondani, elnök úr, egyébként önök is követik ezeket a témákat. Milyen jogi keretről van szó? A legjobb ökoszisztémát szeretnénk létrehozni a vállalatok és versenyképességük számára. Itt látjuk az auditálás, az ellenőrzés ágazatát is. Önök közül került ki az előadó, és tudom, mennyire fontos ez a téma önöknek. A szöveg, amit előterjesztek, remélem, hogy javítást hoz, mint a bizottság összes többi szövege. Nem akarjuk, akarunk felhagyni a reformmal. Vannak itt az auditálás és az ellenőrzés területén olyanok, akik nem akarnak semmin se változtatni, de mi együtt dolgozunk a reformon azért, hogy a, az audit, az ellenőrzés javuljon, ne legyen összeférhetetlenség, és sokrétűbb legyen a verseny etéren is. Ami a vállalkozások jogi környezetét illeti, több szöveg vonatkozik a számviteli normákra. Több átláthatóságot szeretnénk, a, itt a country by country reporting esetében már erről szó volt, McCarthy kolléganő foglalkozik vele, a másik pedig a kitermelő és az erdőgazdasággal foglalkozó cégekről van szó, vannak olyanok, amelyeket a tőzsdén is jegyeznek, hát ezekkel kapcsolatosan is szöveget fogok előterjeszteni. Ezekkel az ágazatokkal kezdtük, és kérjük a illetékes vállalkozásokat, hogy adják meg az információkat a számviteli, könyviteli rendszerükről. Ez az első lépés, majd még tovább fogunk lépni. A másik az átláthatóság. Ez a vállalatok mindennapi életét leegyszerűsíti, főként a KKV-két. Ez egy transzverzális lépés lesz, mint ahogy ezt tettük a közbeszerzés terén a közelmúltban, és a számviteli irányelvet is átdolgozzuk, ez több mint 7 millió KKV-t érint. Az Európai Tanács ezt pozitívan fogadta, a parlament is, és reméljük, hogy a munkák minél hamarabb befejeződnek. Ezzel kapcsolatosan szeretném üdvözölni az utalást a nemzetközi számviteli normákra. A G20-ak pénzügyminiszterei erre utaltak, és az ISV is felhívást intézett azért, hogy az ő standardjaikat vegyék át minél hamarabb. Erre már van egy dátum is, és gondolom, hogy ez, ez az, ezt az intézményt ismerik, a amely a nemzetközi számviteli normákkal foglalkozik. Rendszeresen részt veszek ülésein, céljuk, hogy az irányítás, kormányzás javuljon a vállalatok esetében. És egy amerikai szabályzó hatósággal is az IFRS normákon dolgozunk. Mári Sapiro elnök úgy döntött, vagyis azt ígérte, hogy a következő hónapokban döntés lesz, és az ECOFIN tanácsban is szó volt már erről. Ami pedig a társasági jogot illeti, folytatjuk a Róma 3-assal kapcsolatos elgondolásokat. Volt egy konzultációnk a közelmúltban, nagyon sok választ kaptam, általános kérdéseket is kaptunk, azután általában az európai társasági jog céljaira vonatkoztak ezek, azen kívül a határon átnyúló fúziókra, szétválasztásokra, a székhely áthelyezésére, és az európai magántársaság státusza, itt még nem sikerült előrelépni. lépni Május végén lesz elnök úr, és június elején erről újabb konzultáció, és ami a társaságjogot illeti ennek jövőjét, nem lehet eh, a társaságjogot és a vállalat irányítást szétválasztani, a kettő összefügg. Éppen ezért szerettem volna egybefogni ezt a két eh, munkát, és ehhez 2012. októberében tovább lépünk, konkrét kezdeményezéseink lesznek a következő hónapokban, még a mandátumunk végéig, és itt a felelős vállalatot kívánjuk ennek elvét kidolgozni, és a 2003-as cselekvési tervből indulunk ki, vagyis rövid, közép és hosszú távú prioritásokat fogunk meghatározni, és van itt egy-két lényeges téma, amely a vállalkozások modernizálása szempontjából fontos, az ő közléseik, a javadalmazás és a részvényesek felelőssége szempontjából fontos kérdésekről van szó. Ez a mi tervünk, és reméljük, hogy sikerül előrehaladni, sok konzultációt terjesztettünk elő. Köszönöm, hogy meghallgattak, bár kevés időnk van. Köszönöm. Biztos úr, Berlingver kollégáim most a szó. Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden. Személyesen is szeretnék gratulálni Barnié, biztosnak, hiszen sikereket ért el. Még nem teljesen van vége, de azért nagyon jó kezdeményezés volt ez a szabadalom ügy. Nagyon jó volt az időzítés, minnyáján együtt működünk benne. Egy kicsit kevésbé vagyok lelkes a szerző jogok esetében, ezt a két dolgot egymástól elválasztanám. Olvasom itt a feljegyzésében, hogy azt mondja, hogy 2012. júniusában itt javaslatot tesz a jogok értékesítésről, és egy hónapot ad erre. Tehát ön is így gondolja, hogy ez egy igazi kötelezettség? Hiszen eddig mindig az volt, hogy negyed év vagy év, azonban így a dolog elhúzódott. Most itt egy hónap gondolkodási időt ad. És ez egy fontos kérdés, hiszen eh, itt az értékesítési társaságokról van szó, és hogyha ezek, ezt a kérdést nem tisztázzuk, akkor maradnak a nehézségek. Tisztességes díjazás, a művek védelme, hasznosítása. Itt Vittorino biztos tapasztalataira is hagyatkozhatunk. Megnevez egy napot, illetve azt mondja, hogy egy hónapig lehet gondolkodni, és mi is részt veszünk majd a konzultációban. Nagy örömmel olvasom azt is, hogy itt a 2013-as évet jelöli meg, mint az átültetés évét. Tehát ebben az évben már alkalmazni is kell. 2013-ban tehát búcsút vehetünk a régi szerzői jogtól. Akkor mindenképpen új szerzői jogra van szükségünk. Ezt eh, itt pedig szeretném kiemelni, és remélem, hogy sikeres is lesz. Az aktához is szólnék. Úgy értesültem, hogy lassan elhal az ügy. Az eh, akta nem jogi probléma, hanem politikai. És nemzetközi szerződések kell foglalkoztunk egy problémával, néhány probléma ténylegesen megoldható ebben a formában, azonban eh, úgy gondolom, hogy most mi ne szavazzunk erről közvetlenül. Köszönöm, Budu kolléga. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni, és szeretném megköszönni, hogy eljött. Nagyon ambiciózus napirendről tett itt tanúbizonyságot. Utalt arra, hogy a parlament munkája itt nagyon fontos, és pedig a vállalat irányításról szóló saját kezdeményezésű jelentésre, amelyről az Európai Parlament szavazott. A parlamenti vitán ön is részt vett a vállalatirányításról szóló eszmecserén, hogy milyen kvóta képzelhetők el ebben a formában. A parlament szavazásának eredménye azt jelenti, hogy minél hamarabb meg lesznek ezek a kvóták, annál jobb. Egyidejileg pedig júliusban ismét szavazunk, ami pedig a jövőre vonatkozik. Szeretném megkérdezni, hogy milyen értéket tulajdonít a parlament olyan jellegű jelentéséről, amelyről hasonló körülmények között szavazunk. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Köszönöm. Szívélyesen gratulálok a biztosnak, ambiciózus tervéhez, főleg, hogy azon fáradozik, hogy harmonizálja itt az internetes belső piacot. A belső piacról szóló jogszabályok az internetre is vonatkoznak. Már régóta nem csak kultúrát láthatunk az interneten, hallhatunk, hanem eh, üzlet is zajlik az interneten. Nagyon fontos az, hogy a szerzői jogokat jobban tiszteletben tartsák az interneten is. Ez lenne egy első lépés a szerzői jogok harmonizációjánál. És Nem tudom, hogy ez az ön szemében mennyiben függ össze a nyitott internetpiacsal, de még egyszer szeretném megköszönni, hogy eh, ilyen kiváló volt az együttműködés, és pedig az árva művekről szóló irányelvnél. Hiszen a bizottság itt a lehető legnagyobb mértékben támogatott minket, egy víziót mutatott be, a szerzői jogok jövője érdekében, ez pedig természetesen a mi számunkra is nagyon érdekes, hiszen sok képviselő egy picit még a múltban él, és az ilyen víziókkal. Köszönöm, Wikström kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy üdvözlöm Barnier biztos itt a bizottságban. Mindig nagyon kellemes hogyha itt van eh, a immateriális jogok fő európai képviselője, tehát a szerzői jogok képviselője is. Most viszont eh, itt vagyok, itt vagyok, most az áru piacra kérdeznék rá. Tehát eh, volt itt egy nagyon jó javaslat, és most igazából már időkeretet is adott ennek a javaslatnak. Már nagyon régóta várunk erre a javaslatra, az európai árupiac javaslatra. És nagyon fontos az is, hogy az európai versenyképesség erősödjön, hiszen így a jövőbe bizakodva tekinthetünk. Víziónk lehet a válság utáni Európáról, a pénzügyi válság utáni Európáról. Éppen ezért nagyon pontosan le kell szabályoznunk az európai áru piacot a 21. századén. Most uh, szeretnék rákérdezni, hogy illetve, tudom, hogy nagyon magas minőségben tevékenykedik, és most az Európai Uniónak bővül a felelőssége ezen a téren. És szeretném megköszönni ezt is, hogy nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, és nagyon intenzív, és ezen a téren mindenképpen kiemelendő ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen. Nem szeretném megismételni az elhangzottakat, de szeretnék én is köszönetet mondani az ön kiváló együttműködéséért. Lenne néhány kérdésem a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban például a tervben ugye mert bemutatod arra van szó, hogy tovább kívánják fejleszteni a szabadalmi jogokat a biotechnológia és a genetikai fejlesztések területén, és itt nálam már megszól a véscsengő, hiszen azonnal felmerül a kérdés, hogy ön az európai szabadalmi egyezményt, amely ugye kimondja az életek szabadalmaztatásának tilalmát, hogy ezt akkor most fel kívánja higítani, vagy hogyan értelmezendő ez a szándék, mik a pontos szándékai e területen, hiszen ez a rendkívül kényes terület, ahol nem csak gazdasági, hanem társadalmi hatásokkal is számolnunk kell, például a hozzáférés kérdése, különböző kutatásokhoz, kutatási eredményekhez. Én nagyon örülnék, ha többet is hallhatnánk erről. Aztán a tevékenységi listáján a pénzmosás kérdését is felvetette. Ezt nagyon észszerűnek és fontosnak tartom én is, és érdekelne az, hogy hogy az egyedi szerződések tekintetében, amelyeket például Svájccal is kötött az Európai Unió, ahol ugye az adócsalók nyomon követését és követését ről volt szó. Tehát, hogy ezen egyedi szerződések esetében mit gondol, hogy az Európai Unió hogyan tudna megfelelőbb szabályozást, megfelelőbb jogérvényesítést elérni, hogy a tagállamoknak ne kelljen egyedül fellépniük. Aztán egy további pont, itt csekély időbeli eltérése e, már is megjelenik a kollektív jogok kezelésével foglalkozó vállalkozásoknak a reformja, a jogkezelő szervezetek reformja. Itt is nagyon fontos lenne lépéseket tenni, itt a művészek száma, az a művészek száma, akik követelésekkel élnek, nő, és aztán itt megint csak felmerül a jogérvényesítés kérdése. Én valóban kérném azt, hogy először is foglalkozunk magukkal, ezekkel a jogokkal, szerzőjogokkal, és aztán térjünk rá a jogérvényesítésre, majd, ha már modern szerzőjogi törvényekkel, rendelkezésekkel e, bírunk, mert különben ez, ez ellentmondásos. Tehát érdekelne, hogy ön az időbeli sorrendet hogyan tervezi. Köszönjük, egy kérésem lenne a biztosnak, 5 előtt 20 perc el kell menni, hogy elérje a repülőjét. És még négyen kértek szót, ezért kérném ezt a négy felszólalt, hogy nagyon röviden, precízen tegyék fel a kérdéseket. Hát, ugye nem tudtuk, hogy milyen hosszú lesz a felszólalók listája, de ez erre inkább hosszabbodik. Először a Stein asszony kapja meg a szót. Én nagyon rövid leszek, elők egy konkrét kérdés. Ugye itt az országonkénti jelentés tételről beszélt a biztos úr. Én olyan biztosnak ismerem önt, aki a, az európai város vállalkozások versenyképességet mindenképpen szeretné előre ezért a kérdésem az országonkénti jelentéstétel esetében miért jelenik meg az erdészet, és miért jelenik meg, hiszen az ide vonatkozó amerikai törvény kizárja az erdészeti vállalkozásokat. Itt úgy hogy az európai erdőgazdálkodásokat hátrányosan érintheti. Ez érdekel ennek a hátterek. Most pedig Messzer kolléga kapja meg a szót кратък, аз по-скоро бих искал да направя нещо като реплика към госпожа Лихтенберг и да кажа, че напълно Köszönöm. Szeretnék reagálni arra, amit Lichtenberger asszony mondott. Teljes mértékben támogatom a bio gyógyszerek továbbfejlesztését, és azt szeretném megkér, arra szeretném megkérni a biztos urat, hogy ezt folytassák ezt a munkát. Bulgáriában voltak esetek, igen komoly betegséggel küzdő emberek ezzel az új technológiával eh, reményt kaptak arra, hogy meggyógyítsák eh, őket, eh, és a gond az, hogy hogyan lehet regisztrálni, bejegyezni ezeket a gyógyszereket, a jelenlegi helyzet őrületes számomra, és itt az EU a biotechnológia terén az USA és Oroszország után kullog. Ezért én mindenképpen támogatom azt az elképzelést, hogy itt vezető szerepet játszon a gyógyszerek és a technológia terén. Mészáros kollega. És nagyon röviden szeretnék két dolgot érinteni. El akarom mondani, hogy nincsenek energiahordozóink, és kevés a nyersanyagunk az Európai Unióban. Mi egy tipikusan innovatív társadalom vagyunk, és egy, amely egyre inkább rá lesz utalva a szellemi és az elméleti eredményekre. Épp ezért borzasztó fontosnak tartom a szellemi tulajdonjog védelmét, és úgy, úgy úgy érzem, hogy ez egyre inkább az előtérbe fog majd kerülni a jövőben is. Nagyon örülök és üdvözlöm, hogy a biztos úr is ezt a szívén viseli, és arra akarom mondani, hogy számíthat a mi általános támogatásunkra, az EPP-re és egyébként úgy gondolom, hogy az Európai Parlament képviselőire. Fel szeretném szólítani a biztosat, meg szeretném kérni, hogy védje meg az Európai Unió presztízsét az akta ügyben, hogy ne okozzunk csalódást annak a tíz partnernek, akivel együtt aláírtuk az aktát, mert eh, elég kínos helyzetbe kerülünk eh, ezt az Ausztrál delegáción is észlelte héten, amikor Ausztrál kollégákkal erről beszéltünk, én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a politika ebben az ügyben a, az észszerűség fölé kerüljön. Továbbá szeretném még kérni a biztos urat, az egységes európai szabadalmi irányelvnek a, és az ezzel kapcsolatos szabadalmi bíróság létrehozásának a mielőbbi e, elintézésre, illetve a mielőbbi életbe léptetésére, mert ez is nagyon nagyban összefügg a szellemi tulajdonjog védelmével. Köszönöm szépen. Köszönöm. Engström kolléga, utána biztos. Thank you. I have two very quick questions. Csak két gyors kérdésem lenne. Az egyik a közösségi szabadalommal kapcsolatos. Talán beszámolhatna arról, hogy hogyan halad ez a kérdés, egy előrehaladási jelentést röviden kaphatnánk, hogy hogyan sikerült itt előrelépni például a Szabadalmi Hivatalnak a sikerültem el kijelölni a földrajzi helyét. Aztán a védjegyek kérdése. Úgy gondolom, hogy ez egy kevéssé vitatott terület a szellemi tulajdonjogok tekintetében. És hát részt vettem egy olyan munkacsoportban, ami a védjegyekkel foglalkozott, és nem igazán értem még mindig, hogy melyek a tapasztalt problémák a védjegyekkel kapcsolatban, amelyeket ezek szerint orvosolni szeretnénk. Köszönöm szépen, a biztos úr a szó. Elnök úr, elnézést, hogy csak távirati stílusban tudok válaszolni, hogyha nem sikerül szóban mindenre megválaszolni, akkor írásban fogom megtenni a következő napokban. Berlinger úr, köszönöm, hogy értékeli az együttes munkánkat, hiszen az önök az önök előadójával együtt végezzük ezt a munkát közösen, ami pedig a szabadalmat illeti. Most már 30 éve várják ezt az európai cégek, hiszen itt hátrányban vagyunk az USA-val szemben, más régiókkal szemben, hiszen ott tízszer kevesebbe kerül ugyanaz a védelem, mint jelenleg Európában. Mint tudják, Engström úr is beszélt a szabadalomról, egy évvel ezelőtt tettem eh, már javaslatot, és a különböző elnökségeknek köszönhetően eh, azt hiszem június végén sikerül megállapodásra jutni a Dán elnökség elkötelezettségének köszönhetően, de egy pont maradt, ez, eh, ez én annak idején nem gondoltam erről, hogy ez fogja blokkolni a tárgyalásokat, másra gondoltam, de ez az egyetlen joghatóság kérdése, London, München, Párizs, mindegyik azt gondolja, hogy náluk legyen a székhely. Három ország, legfontosabb országok között van a gazdasági szempontból Európában. És nagyon sok vállalkozás várja már türemetlenül a szabadalmat minden országban. Sok kritikát kapunk a bürokrácia miatt, és sajnos ez az a kérdés, ami most blokkolja a megállapodást. 40 posztot érint a szabadalom jelen pillanatban. Nagyon fontos ez az ügy, ez a dosszié, és nem hiszem, hogy ne lenne megoldás június vége előtt az egységes joghatóság székhelyéről. A Dán hatósággal együtt dolgozunk, azért, hogy kialakuljon a kompromisszum. Engström új, szeretném csak elmondani, hogy a végső kompromisszum reméljük nem fogja a hatékonyságot rontani, hiszen ezt várják, a hatékonyságot várják a vállalkozások az egységes joghatóságtól, hiszen arra szükségük van, remélem, hogy meg lesz a megállapodás, és mint mondtam, nyitott a kapu a két ország előtt, Olaszország és Spanyolország előtt, ők még nem csatlakoztak az együttműködéshez a, remélem, hogy egy kis európai cégnek tud, át tudjuk adni az első szabadalmat 2013 második felében, és a spanyol és az olasz vállalkozásokat nem fogjuk diszkriminálni. Berlinger úr és Lichtenberger asszony beszélt a szerzői jogról. Én tudom, hogy önök türelmetlenek. Én magam elmagyaráztam, hogy miért van a késedelem, Köszönöm a megértésüket. Sokat dolgoztunk a kollégiumban ezen a szövegen, és remélem, mint ahogy mondtam, ahogy már ezt a szütenterben is jeleztem, remélem júniusban sikerül ezt lezárni. Komplikált szöveg, kényes témáról van szó, sok konzultáció volt azért, hogy megszülessen a jó javaslat, amely egyszerre foglalkozik a szerzőjogi cégek irányításával, átláthatóságával. És mint a képviselő azt, mondta, nagyon sok szerző várja az előrelépést. Sok országban a jogkezelő cégek átláthatósága, irányítása is fontos, és a zenei reper repertoár, a területi kérdések rendezése biztos, hogy kedvezőbb lesz. Nagyon eh, nehéz volt itt a helyzet. Az előző mandátum alatt a magán eh, magánmásolás eh, blokkolta le a kérdéseket, és az én biztos kollégám, tíz évvel ezelőtt voltunk kollégák, elfogadta, hogy a magán másolat terén konzultációkat folytasson, és reméljük, hogy az ő javaslatai alapján sikerül előrelépni. Vittorino úrnak, tehát el fogom mondani, hogy a parlamenti képviselők mit mondtak, mint ahogy Berlinger úr is ehhez hozzászólt. Aktával kapcsolatosan nem szeretnék most megjegyzéseket tenni, de Gucht kollégám erről már nyilatkozott, nem akarok ehhez mást hozzáfűzni. Ami pedig az enforcement illeti a megvalósítás, Berlinger úr, itt 2013-at tűztünk ki dátumként, és, de biztos akarok lenni abban, hogy ez a szöveg hozzáadott értékkel rendelkezik, és nem fogja sérteni az alapjogokat és a tájékozódási jogot az állampolgárok számára, hanem a szellemi tulajdon tovább fogja védeni, és erről az enforcementről mindenképpen előterjesztem a szöveget. Biztos, hogy ennek hozzáadott értéke lesz Európa számára. Budú úr beszélt az irányítás, kormányzás kérdéséről, ezen dolgozik ő, ami ezt a témát illeti a magatartási kódex elegendő, vagy tovább kell lépni. Szerintem ahhoz, hogy javítsuk ezt a munkát, a társasági jogot javítsuk, a társaság irányítást, valószínűleg, hogy nem elég a magatartási kódex tovább kell menni, és biztosítom önt, Bodó úr, hogy az ön jelentése számomra rendkívül hasznos, a szolgálataim számára is, és fel fogják használni a javaslataink során ezt a jelentést, amiért köszönetet is mondok. Elnézést. Elnézést, még néhány szót szólnék Ami a biotechnológiát illeti kényes kérdés, Lichtenberger asszony szólt róla, de mások is. Itt szó van arról, hogy hogy lehet ezeket szabadalmoztatni. Elköteleztem magam arra, hogy a biotechnológiai irányelvet alkalmazni fogjuk az év végéig. Ezt a jelentést már régóta várjuk, már szemrányást is tettek nekünk azért, hogy ezt még nem ejtettük meg. Az év végén fogom a jelentést előterjeszteni, és meglátjuk, hogy a, hogyan alakul itt az esetjog is, azt is felhasználjuk ehhez, és most még a jelentés tartalmáról többet nem mondanék. Lichtenberger asszony feltett kérdés Svájc és más országok kapcsolatairól, amelyek kétoldalú megállapodásokat kötnek. Ezt a témát Szemette a kollégám követi. A tagállamok kompetensek fiskális ügyekben, adógyi kérdésekben kétoldalú megállapodásokat is kötnek, de szemet a biztosnak ezerről szólni fogok. Lichtenberger asszonynal egyetértek, oda kell figyelnünk a vívmányok megtartására, akkor, amikor a szabásértések és a pénzmosás elleni harcol van szó, és mindenképpen odafigyelünk arra, hogy ez hatékony legyen, itt ami a pénzmosást illeti Lindström, asszony és mások is beszéltek a védjegyekről, az áruvédjegyekről. Május 24-én fogom kiadni erről a közleményt. Ami a védjegyeket illeti, és a védjegy jogot, valamint az árucikeket, nagyon különböző a helyzet az EU vám területén e szempontból. Figyelembe fogom venni a különböző nemzetközi szerződések és az alapszerződés vívmányait, és azokat a rendelkezéseket, amelyek a vto n belül születtek. 2012-ben folyik tehát ez a munka, figyelembe vesszük az eddigi vívmányokat, a cél a márkák védelme és az aggodalmak eloszlatása. Time asszony beszélt az átláthatóságról. Képviselő asszony, odafigyelek arra, amit az USA tesz, sokszor előbbre járnak, mint mi, project by project, country by country, odafigyelek erre, hiszen átláthatóság terén ők előbbre járnak, és van egy nagyra törő tervünk. Ez fontos a vállalat irányítás szempontjából, és azon országok szempontjából is, ahol a vállalkozások működnek. A kitermelő iparokon túl az erdő gazdálkodással foglalkozó cégeket is bevontuk ebbe. Odafigyelünk a párhuzamosságra az amerikai hatóságokkal. Egyébként, ami a pénzügyi szabályzatot illető, odafigyelek mindig a párhuzamosságra, azért, hogy egyelő esélyeket biztosítsunk a saját cégeinknek. Köszönöm, akkor elnök úr, muszáj távoznom, fölírtam az összes kérdést, azokat is, amelyeket mások feltettek, és a következő napokban pontos írásos válaszokat fognak kapni azokra a kérdésekre, amelyekre most nem tudtam válaszolni. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, és kellemes repülést kívánok, és természetesen sok sikert. Jó. Akkor most a következő napi rendi pontunkra térünk át, ez pedig a Steph jelentés és a szavazás. És Rót Bérend asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, nem olyan könnyű számomra hogy beszéljek egyáltalán. Megpróbálok rengeteg gyógyszer segítségével mégis felszólalni. Elnök úr, eléggé sokat vitáztunk, és most uh, szeretném megköszönni a kolléganők és kollégák türelmét. Egyrészt uh, nagyon bizalmas együttműködésünk volt az árnyékelőadókkal, nem mindig volt ugyanaz a véleményünk, ma sem mindig azonos a véleményünk, de az együttműködés mindig nagyon nyitott és bizalmas volt. Köszönöm. Köszönöm a többieknek is a türelmét a szavazási listával kapcsolatban, hiszen nagyon bonyolult volt, és az el és az utolsó simításokat tegnap éjjel végeztük el, hiszen még a FAM bizottság módosítóit is figyelembe vettük. Ez tegnap délelőtt zajlott a FAM-ban. És ilyen óriási munkánál természetesen hibákat is elkövettünk, ma megpróbáljuk ezeket a hibákat korrigálni néhány szóbeli módosítóval, amelyeket időben elküldtünk önöknek, egy kis kivétellel, és pedig nekem van egy szóbelim a 204-es kompromisszumhoz. Időközben mindenki megkapta, és pedig egy egyeztető eljárás irányoz elő a munkatársak elbocsátása esetén. Masszip Idealgó kolléga benyújtott egy módosított és most egy kicsit megváltozott szeretném elmondani, hogy mi ennek a tartalma, és kérem a megértésüket, hogy ilyen későn is, de megérkezett. Sokan vagyunk itt a szavazáson. Köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttek, és köszönöm azoknak, akik a legtöbb munkát végezték. Ezek a frakciók munkatársai, akik együttműködtek az árnyék előadókkal. Szeretném elő, árnyék előadó kollégáimnak megköszönni az együttműködést, a titkárságnak az együttműködést, a Juri Bizottság, Letíciának és Robertnek, és Evának, aki két hete szült. Gondolom, hogy már sokan gratuláltak Evának, végzetül pedig azoknak is, köszön, meg kell köszönöm a munkát, akik segítettek, Fischer kolléganőmnek, aki éjjel-nappal dolgozott az elmúlt hetekben, és sokkal jobban ismeri a dokumentumot, mint én. Ezért is ül mellettem. Elnök úr, elkezdhetjük a szavazást, és remélem, hogy jó eredménnyel zárjuk le, és hogy jó együttműködési alap lesz az együttműködéshez. Most Baldassare kolléga kap szót, parancsolja. Sí, grazie, presidente. Sempre sulla scorta del... Köszönöm szépen. Ahogy az előadó már jelezte az eddig elvégzett munkával kapcsolatosan, én két módosító indítványt adtam be a 86-os cikkről és a 9-es mellékletről. Én külön szavazást kérek a 105-ös módosításról, egyébként a többi már a szavazólistán szerepel. Rendben van, hogyha jól értettem, majd, hogyha konkrétan ezekről a bekezdésekről szavazunk, akkor részenként fogunk szavazni. Most akkor áttérünk a szavazásra, és pedig egy utalás még Wikström kolléganő a liberálisok nevében azt kérte, hogy a kritikus pontokban elektronikusan szavazzunk. Tehát mindenki emelje fel kártyáját, Remélem, hogy mindenkinél itt van a kártyája. Az egyértelmű eseteknél nem fogunk elektronikusan, de a kérdéseseknél igen. Akkor az ötös, az ötös módosító, egyes cikk, ötös módosító mellette. Emelje fel a kezét. Ellene? A többség. Egyértelmű, elfogadtuk. A FAM 5-ös mellette? Ellene? Elutasítva a hatos mellett ellene elfogadtuk. A FAM hatos itt részenként szavazunk első rész mellett ellene elutasítva. Második rész mellett ellene elfogadtuk. Akkor áttérünk a 28-asra mellette ellene elutasítva a kont 10-es, tehát a mellette. Tehát a kont 10-es mellett, ellene, elutasítva. Akkor a 29-es mellett, ellene, elutasítva. A 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. A költségvetés 9-es mellett, ellene, elfogadtuk. Ez igen, igen, igen, erre nem kellett. A 30-as, igen, ez is akkor az egyes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett, ez már a másik oldalon van, mellette, emelje fel a kezét, ellene, elfogadtuk akkor a 40-es Jettén Meki és a többiek mellett ellene elutasítva. A hármas kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 42-es. Igen, 41-esen túl vagyunk. 42-es mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Akkor 46-os Gressle és a kont 14 azonos mellette ellene elutasítva. Ötös kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A FAM 7-es ez már a következő oldalon van. Tehát a FAM 7-es mellett ellene elutasítva. 54-es Gressle mellett ellene elutasítva. 6-os kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A kont 18 mellett nem, nem. A hatos kompromisszumról még nem szavaztunk. Igen, most szavaztunk, jaj, jó. Akkor a 18-as. 18-as mellett. Ellene? Elutasítva. Elcsúszott az ujjam, történik ilyesmi. Akkor. A 8-as mellett. Ellene? Elfogadtuk. Akkor az 58-as mellett ellen, elutasítva. A 7-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A 60-as mellett ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 63-asat visszavonták, a 64-es 64-es mellett ellene. Nekem semmi nincs itt. Mellette, ellene, ellene, ellene, elutasítva. 9-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. A FAM 8-as a jelentéstevő szóbeli módosítójával. Mellette, ellene. A többség elfogadta. A 66-os mellett ellene elutasítva. Tízes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. A 74-es Baldassare mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor. 75-ös, 76-os mellett, ellene, elutasítva. 77-es Baldassar mellett ellene elfogadtuk. 78-os Bodu, Ja, igen, ez most. Igen, a következő is okafogyott, utána 80-as buszoly mellett, ellene, elutasítva. 81-es visszavonták, 82-es Mastyálka mellett, ellene, elutasítva. 84-es Handle és így tovább mellette, ellene, elutasítva. 83-as Wikström mellett, mellett, ellene, a többség elfogadta. A kont 21-es igen, túl vagyunk, 85-ös masztjáka el, me, mellett ellene, elutasítva. 13-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk a FAM 9-es mellett, ellene, elutasítva. FAM 10-es mellett, ellene, elutasítva. FAM 11 mellett, ellene, elutasítva. 90 mastyálka el, mellett, ellene, elutasítva. FAM 12, Baldassare féle módosítóval mellette, ellene, elfogadtuk. 91-es Handel Omar J. mellett ellene elutasítva. 92-es mellett ellene elutasítva. FAM 13 mellett ellene elfogadtuk. A KONT 23 mellett ellen elfogadtuk. FAM 14 részenként első rész mellett, ellene, elutasítva. Második rész mellett, ellene, elfogadtuk. A 97-es buszaj mellett, ellene, elutasítva. 99, Gressle és Kont 24 és azonos mellett, ellene, elutasítva. 11-es módosítók mellett, ellene, elfogadtuk. A százas, nem aktuális 101-es Lichtenberger mellett, ellene, elutasítva. FAM 15 mellett, ellene, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 103-as Mastyálka mellett, ellene, elutasítva. 104-es mastárka mellett ellen elutasítva. Itt van egy Baldassare féle szóbeli módosító, az egyes cikk 39-es pontja mellette, ellene, elfogadtuk. Még egy Baldassare féle, a, a 86-os cikk 1 per 39, most ez visszavonta, vagy mi van vele? Visszavonta, igen. Akkor a 105-ös Gressle ide kért az előadó részenként mellett az első résznek, ellene. Itt szavazunk, elektronikusan. Tehát aki mellette van, az emelje fel a kezét, de nem, ne, igen vagy nem. Igen gomb vagy nem gomb. Igen, ezt gondolom nem túl nagy művészet. Igen, lezárhatjuk a szavazást. Még egy hiányzik vissza. Kezdjük előről. Elektronikusan szavazunk. Nem működik a gépem. Akkor mondja be. Ja. 13-as mellette, 12 ellene, tehát bárhogy szavazott volna, nem változtat. Tehát akkor még egyszer. Következő kísérlet. Mindenki szavazott? Most. Tehát 13 mellette, 12 ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Elnök úr, szerettem volna annyit mondani, hogy hogyan lehet ez az eredmény. Tehát túl sokan szavazunk, tehát igazából 24-en szavazhatnak most a teremben, tehát hogyha 26-an szavaznak, akkor többen szavaztak a kelleténél. Most akkor még egyszer tisztázzuk, most akkor még egyszer. Még mindig 26. De még 26? Mhm. Ugyanaz a probléma. Akkor a frakciókon belül tisztázzuk, hogy ki szavaz. Rendben van. Akkor a frakciókból ki, hány, melyik frakcióból hányan vannak? 6, a néppár 9, Huszonnégy. Tehát valaki túlsúlyban van, túl sok. A néppártból kiszavaz fel a kezekkel. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hát már kettővel több a kelleténél. Akkor azt mondanám, hogy itt fenn ez a kettő tartózkodik. Rendben van, és akkor már megoldottuk a problémát. Ezek itt ketten nem vesznek részt, tehát csak a szavazásban most. Ja? Ja? Oké. Okay. We do not for this vote. Also. Tehát akkor túl sok volt ez a jóból. De akkor még egyszer szavazzunk a két e, érintett néppárti játékos nélkül. Nem lehet, hogy már megint 25-en vagyunk. Aber das sind noch 25 Abstimmende. 25 voting? Yeah, that, that's the maximum. Yeah, 22 voting. 22. Oké, okay, alles klar. Yeah. Akkor minden rendbe jött végül, megoldottuk a problémát. Most már csak 22-en vettek részt a szavazáson, ez rendben is van így. De milyen újabb probléma merült fel? Na hát akkor utolsó kísérlet, aztán befejezzük ezt. Utolsó kísérlet. Mi itt fenn a pulpitosan nem veszünk részt a szavazásban. Most tehát. Ist klar. Jetzt passt es.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 10 igen szavazat, 13 nem szavazat, még hogyha valaki még szavazott volna a néppárt részre, akkor is elutasításra kerülne, és hát nem név szerint a szavazást tartottunk, hát a technikát pedig majd gyakoroljuk a jövőben. Most pedig 105-ös második része, Géringer asszony. Elnök úr. A következőkre szerettem volna még utalni. Szeretném, ha a jegyzőkönyvben fölvennénk, hogy azok, akik akiknek nincs joguk szavazni, ne is szavazzanak. Teljesen mindegy, hogy most egyet többen vagyunk, vagy sem. Akinek nem áll jogában szavazni, az ne szavazzon. Fontos, hogy minden politikai tanácsadó odafigyel arra, hogy az egyes frakciókból annyian legyenek jelen, amennyien jelen kell lenniük, különben az eredmény torzul. Például az én jelentésem Nél is lehet, hogy ez volt az, ok, az eredmények, hiszen ott is 26-an szavaztak, pedig 23-nak kellett volna. Tehát aki szavazhat, a szavazó, mindenki más ki kell zárni a szavazásból. Ezt nem elfogadhatom. Elnök, az a normális ügymenet, hogy előre megmondják nekünk, hogy ki szavazik, ki szavazhat az adott ülésem. Szvjevka kolléga dönthet arról, hogy a néppárti képviselők közül ki legyen az, aki nem szavazhat. Wikström kolléga azt, amit ma itt látunk, azt tulajdonképpen azt, hogy nevetségesre tesszük magunkat Európa szemében, ez teljesen elfogadott. Láthatjuk a politikai tanácsadókat, láthatjuk minden sorban, és mégse tudják kezükben tartani a saját embereiket. Hát ez teljességgel elfogadhatatlan. Én láttunk már ilyen esetet, elmondtam már a múltban, elmondom most is, a jövőben is elmondom azt, hogy minden szavazáson itt kell, hogy legyen mindenkinek a szavazókártya, és ha ezt nem tesszük meg, akkor sohasem fog véget érni a visszaélés a szavazati jogokkal. Teljes mértékben egyetértek, mondja az elnök, jövőben itt fönn a pulpitoson közöljék azt, hogy ki az, aki szavazati joggal bír, másképp ez nem működhet de világos az, hogy ezt a pontot elutasítottuk. A 105-ös második részéről szavazhatunk akkor. Tehát kérem, hogy itt mindenki emelje fel a kezét, aki támogatja a második rész ellene, akkor ezt is elutasítottuk. Most pedig a kont 25-ös következik, mellette, ellene, elutasítva. 106-os módosító Ehrenhauser úrtól mellette, ellene, elutasítva. 107-es Ehrenhauser úrtól mellette, ellene, elutasítva. 108-as Érenhauser-től mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es érenhozatom mellette, ellene, elutasítva. 110 Hendel Omária mellette, ellene, elutasítva. 111 Hendel és Omária módosítója mellette, ellene, elutasítva. Kont 26 mellette, ellene, elutasítva. 112 Hendel Omária mellette, ellene, elutasítva. Kont 27 mellette, ellene, elutasítva. 113 Hendel Omária mellette, ellene, elutasítva. Kont 28 mellette, ellene, elutasítva. 114 mellette, ellene, elutasítva. 115 mellette, ellene, elutasítva. 116 mellette, ellene, elutasítva. Kont 29 mellette, ellene, elutasítva. 117 visszavonásra került, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 121 Hendel Mária mellette, ellene, elutasítva. 122 mellette, ellene, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Fem 16 mellette, ellene, elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Következik FEM 17 mellette, ellene, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Következő 142-es, illetve kont 31, azonosak mellette ellene elutasítva. 143-as mellette ellene elutasítva. 144 mellette ellene elutasítva. 145 mellette, ellene, elutasítva. 146 mellette, ellene, elutasítva. 147 mellette, ellene, elutasítva. 148-as mellette, ellene, elutasítva. 149 mellette, ellene, elutasítva 150 és kont 32 mellette ellene elutasítva 151 kont 33-as mellette ellene elutasítva. Szóbeli módosító Báldaszare úrtól ez visszavonásra került. 152-es Báldaszare mellette ellene elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 154-es Kressle, Kont 35-ös mellette. Nem, ez okafogyottá vált, így van, ezt már elintéztük, tehát köszönöm a segítséget. A következő, amiről szavazunk, kont 38, nem, vagy mi? 155-ös, és kont 35 mellette, ellene elutasítva. 156-os mellette, ellen, mellette, ellene, elfogadva. 158-as mellette, ellene, elutasítva. 159 mellette, ellene, elutasítva. 160 mellette, ellene, elutasítva. 161 mellette, ellene, elutasítva. 162 mellette, ellene, elutasítva. 163-as mellette, ellene, elutasítva. 165 buszolj mellette, ellene elutasítva. 167 búzaj mellette ellene elutasítva. 169 hendelom Mária mellette ellene elutasítva. 13-as mellette ellene elfogadva. 14-esről szavaznunk kell mellette, ellene? Elfogadva. Akkor néhány okafogyottá vált. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. Következő. 174 mellette, ellene, elutasítva. 16-os mellette, ellene, elfogadva. 17 ös mellette, ellene, elfogadva. 175-ös elintéztük, 176-osról szavazunk mellette, ellene elfogadva. 177 Hendel a Mária mellette, ellene elutasítva. 178-as szóbeli módosító Ballaszara úrtól mellette ellene elfogadva. 179 mellette ellene elfogadva. 180 Hendel a Mária mellette, ellene elfogadva. 181, nem, de mellette ellene, elutasítva. 182 mellette, ellene, elutasítva. Fem 18 mellette, ellene, elfogadva. 183-ast elintéztük, 184 mellette ellene, elutasítva, 185 mellette ellene, elutasítva, 186 mellette ellene, elfogadva. 187-es mellette ellene, elutasítva 188 mellette, ellene elfogadva. 189 mellette ellene elutasítva. 190-ről aztán nem kell megszavaznunk, 191 mellette ellene elutasítva. 193 mellette ellene elutasítva. 192 mellette ellene elutasítva. 194, 195 mellette ellene elutasítva. 196 mellette ellene elutasítva. 197 mellette ellene elutasítva. 199 mellette ellene elutasítva. 198 mellette ellene elutasítva 200 mellette, ellene, elutasítva 201-es mellette, ellene, elutasítva 21-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 18-as mellette, ellene, elfogadva. Fem 19 mellette, ellene, elfogadva. 204-es és 205-ös mellette. Itt volt a szóbeli módosító, amelyről korábban már szó volt, akkor jöjjön a szóbeli módosítás. Elnök úr, elnézést kérek. A 2001-eshez és 2005-öshöz van szóbeli módosítóm. Ugye itt arról van szó, hogy legyen egy olyan eljárás, amely a munkaszerződések végén esedékes a személyzet szempontjából. Ha jól látom, itt egyféle békéltető beszélgetés lenne ez az eljárás. Igen, arra van szó, hogy egy békéltető eljárást vezessünk be az intézmények esetében a végrehajtási jogi aktusokban is nevezzük meg ezt az eljárást, ezt a békéltető eljárást. Akkor erről a szobali módosítóról is szavazunk, tehát a két módosítónak a szobali módosító. Elnézést, talán rosszul fejeztem ki magam, ez egy kompromisszum, amely a két módosítót helyettesítené. Akkor a szóbeli kompromisszumot, amelyet mindenki megkapott most, szavazásra bocsátom, mellette ellene. akkor ezt elektronikusan ellenőrzzük kérném, hogy a néppárt részéről valóban csak kilenc képviselő szavazzon. Tehát Baldessar és én akkor ezek szerint szavazhatunk. Egyikünk. Akkor ő szavaz, én nem. Nem, mégis csak én is szavazhatok. A koordinátorom így döntött, rendben, elektronikus szavazást megnyitom. Én úgy értettem, hogy mindketten szavazhatunk, mondja az elnök. Zwei. Zwei oben. Ja, aber meiner nimmt er nicht. Hast du nicht genommen? She has not accepted the vote. So, wir müssen das noch einmal wiederholen. Akkor még egyszer megismételjük, mert nem minden szavazat került elfogadásra. Megnyitom a szavazást. Mindenki nyomja meg a gombot. Huszonnégyen szavaztunk, tehát ez most rendben volt. 12 igen szavazat, 10 nem szavazat, két tartózkodás, összesen 24 leadott szavazat. Láthatják, hogy gyakorlat teszi a mestert. Tehát ez már jól sikerült, és elfogadásra került ez. Következik a 206-os módosító Hendel és Somárján mellette ellene elutasítva. 19-es mellette ellene. Ezt is kísérleti úton, elektronikusan is megszavazzuk megnyitom a szavazást. Rendben, 24 szavazat kett leadása, 14 igen, 10 nem szavazat, elfogadva. Következik egyes módosító az előadótól mellette, kérem, hogy emeljék kezüket, ellene, elfogadva. Budget 3-as, ez okafogyottá vált, 2-es módosító mellette, ellene elfogadva. Fem egyes mellette ellene elfogadva. Budget kettes, akkor el vált kont egyes, erre még szavazhatunk, és ha jól látom, akkor részenkénti szavazásról majd szó első rész mellette ellene elfogadva, második rész mellette ellene elutasítva akkor következik. 20-as módosító. Ezzel mi a helyzet? Azonos a budget 2-essel. Akkor erről később szavazunk. 21-es módosító, okafogyottá vált kont 2 szavazunk tehát. Mellette. Ellene. Többség volt ez, tehát Ötösít a FEM 2-es. FEM 2-es mellette, ellene, elutasítva. Kont 3-as mellette, ellene. 22-es mellette, ellene, elutasítva. Bácsát 5-ös mellette, ellene, itt is elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a budget 5-ösről. So, alle 14 dafür. 14 mellette, 10 ellene elfogadva. 23-as Baldaszára mellette, ellene elfogadva. Budget 6, 9-es, mondja rosszul az elnök, de javítja magát, bacset 6-os, mellette ellene körülbelül ugyanaz a többség, és elnöködésre, de a biztonság kedvéért elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tizennégy tíz arányban, tehát az előszőleg és elfogadva 24-es módosító mellette ellene, elfogadva. Fem hármas mellette ellene, elutasítva. Bacset hetes mellette ellene, elfogadva. Kont négyes mellette ellene, elfogadva. Hármas módosító mellette ellene, elfogadva. Bacset nyolc mellette ellene, elfogadva. Femnégyes. Femnégyesről szavazzunk még egyszer. Mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Fem négyesről megnyitom a szavazást. Tizenöt-kilenc arányban elfogadva. Kont ötös mellette ellene. Az előző esetben egyértelmű volt, akkor most sem ismételjük meg a szendős elutasítva. 25-ös elintézve, 25-ös elintézve, kont 6-os mellette ellene elutasítva. Aztán Baldassare úr szóbeli módosítója mellette ellene elfogadva. Kont 7-es mellette ellene elutasítva. Kont 8 a szóbeli módosító Balaszer a 22-es preambulum bekezdéshez. Mellette ellene elfogadva. 27-es módosító Makovály mellette ellene. Úgy gondolom, hogy nem szavazatok voltak többségben, de a kívánják ellenőrizzék nem, akkor elutasítva Négyes módosít az előadótól, előadó asszonytól mellette, ellene. Elfogadva kont kilences, mellette, ellene. Elfogadva. És akkor a jelentés egészéről szavazunk mellette. Ellene. Egy, kettő, ellene szavazott három. Tartózkodás egy, tehát akkor számoljunk, 20 igen, 3 nem, egy tartózkodás. És akkor a jogalkotási állásfoglalás, látom három, és van itt van két budget, és budget egyről szavazunk először mellette, ellene elfogadva, a budget kocsokatos kettő mellette, ellene elfogadva, és akkor az állásfoglalás egészéről mellette ellene megint három nem szavazat és egy tartózkodás, vagy nincs, nincs tartózkodás? Basztalka, akkor mégis egy tartózkodás. Wikström kolléga. Úgy gondolom, hogy a jövőben a jogalkotási állásfoglalási szövegről jó lenne, ha jövőben elektronikusan szavaznánk, és jó lenne ezen a rutin, hiszen így kellene eljárnunk valójában. Hogyha ezt kéri, akkor ezt megtesszük, elektronikusan szavazzunk a jogalkotási állásfoglalásról, megnyitom az elektronikus szavazást. Ja, De hiányzik még egy. Ja, jetzt sind wir komplett. Na most mind meg vagyunk. Also 19 dafür. 19 mellette, hárman ellene, ketten tartózkodtak. Gratulálunk az előadónak. Stojanov. Herr kolléga. Stojanov kolléga. Искам да подкрепя госпожа Викстрём. Elnök úr, szeretném támogatni Wikström asszonyt, valamit tennünk kell a munkánk megszervezéséért. Mi vagyunk a legkisebb bizottság itt a parlamentben, de nagyon sok véleményt tárgyalunk meg más szakbizottságok számára. És amikor mi vagyunk az illetékes bizottság, akkor nem kapjuk meg időben a többi szakbizottság véleményét. Akkor hogyan tudok fölkészülni a szavazásra, amikor 300 módosító indítvány van, és csak öt vagy hat órán van arra, hogy felkészüljek. Ez elfogadhatatlan. 55 pontunk van a napi renden. Szerintem az ülések száma kevesebb kellene, hogy legyen, különben a munkánk minősége látja ennek kárát. Helyes, ahol nem működik, akkor ott még halaszthatunk is. Azonban ez korábban senki sem kérte. Éppen ezért fel sem merült ez a kérdés. Jó, akkor ezt a pontot is lezárhatjuk most, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig... Akkor Buszoly úr jön most, és ez a hetes pont. Köszönöm szépen. Köszönöm. Románul fogok beszélni kollégáim engedélyével, mert szeretném jobban előterjeszteni ezeket a gondolatokat, és már előre elnézést kérek, mert az előterjesztésem után A, nagyon nagy az hely, ezért most kis szünetet tartunk egy pár percig, hogy mindenki csendben elhagyassa a termet, aki ezt szeretné. kollége Buzoy fazú! Buszoly kolléga akkor kísérelje meg még egyszer a nekifutást. Aki nem akar itt maradni, menjen ki. Hölgyeim és uraim, mindenkit megkérek, hogyha egymással szeretnének kaszinózni, ezt kívül tegyék. Előadó úr. Thank you very much, President. Köszönöm, románul fogok beszélni azért, hogy jobban elmagyarázhassam a gondolataimat, és elnézést kérek, az előterjesztés után a reptérekkel szaladjak, Bukarestbe utazom, már most is késő van. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az, hogy irányelvjavaslatot tett e témában. Néhány dolgot érdemes megvitatni, és ezeken javítani is tudunk itt a parlamenti vitában. Például az irányelv hatája. Szerintem ez csak a fogyasztók által benyújtott panaszokra alapozódjon, az, és ne a cégek panaszaira. A bizottság úgy döntött, hogy kizárja az alternatív vitarendezést akkor, amikor a jogi személyeket a kereskedők veszik fel, vagy bérelik fel, de attól függ, de ezek a tagállamokban a fogyasztók megelégedésére működnek. Ha viszont kizárják őket, akkor ez negatívan fogja befolyásolni a fogyasztókat, és szerintem a tagállamok nem tudnak majd új mintákat, megoldásokat finanszírozni. Úgyhogy szerintem ezt bele kellene venni az irányelbe, a hatos cikkben azt javaslom, hogy vegyük be a függetlenség elvét ide, és a pontos kritériumokat definiáljuk minden összeférhetetlenségre. Ezt minden esetben el kell majd fogadni, ezt a kritérium sorozatot, és az a jogi személy, akit a kereskedők erre felkérnek, megoldaná a problémát. Mi az operatív függetlenség, amely garantálja a befolyásolás hiányát, vagy amely a döntéshozatalra hatással van. Itt lehet megállást találni. Și rezultatele procedurilor sunt felolvasás történik éppen a szövegből, a belső mechanizmusok függetlenségét kell biztosítani, ami a minőségi kritériumokat illeti, néhány plusz elvet hozzáfűznék. A megoldások nem mindig a joganyagokból merítenek, hanem etikai kódexekből, azért a jogalapra utalni kell, azért, hogy a fogyasztó védelem ne csökkenjen, szemben azzal, amit egy tagállam belső jogszabályai garantálnak. Be kell ide vonni a bizalmasság, bizalmas jelleg elvét is, hiszen ez a jogorvoslatot is garantálja az alternatív vitarendezésnél, ADR, és itt az elérülésről is gondoskodni kell, meg arról, hogyha a kereskedők elutasítják ezt eh, a, az eljárást, akkor a magánszemélyek vagy fogyasztók hogyan fogják érvényesíteni jogokat. Fentartásaim vannak a negatív hatással kapcsolatosan hozzáférés a bírósághoz, főként olyan ügyekben, amikor kötelező érvényű döntésekről van szó, hiszen itt az eljárások az önkéntességen alapulnak, és a bíróságot, a, a bírósági eljárást nem akarják veszélyeztetni. Az alternatív megoldás akkor jó, hogyha úgy látják, hogy nincs szükség bíróságra. A mechanizmusok sokféleségét szeretnénk még hirdetni az EU-ban, szerintem ne legyen azért ez a döntés mindig következő, kötelező. Ez is lehetőség, de csak akkor, hogyha előre tájékoztatják a feleket erről, és bele is egyeznek. Eljárási kérdés, ami a kompetenciák megosztását illeti. Nekünk itt a Júli Bizottságnak nagyon kevés a kompetenciánk. A hatos cikk a hatája kapcsolatos, de az IMCO-nak kizárólagos illetékesége van ezzel kapcsolatosan. Azt is mondták, hogy a kizárólagos kompetenciákon kívüli cikket nem tudja az IMCO elfogadni, ezt hallottam. Az 50-es cél végrehajt, cikk végrehajtása bizarr, furcsa, mert itt az szerepel, hogy a felelős bizottságnak kell ezzel foglalkoznia a végső döntést a felelős bizottság hozza, de ez a módosítások felére vonatkozik. Új cikkeket vettek bele a szövegbe, én azért az imkóbeli kollégákkal szeretnék erről beszélni. Szerintem ezen bizottság, az illetékes bizottság, és a, ezen, vagyis ezen bizottságnak a vezetősége kellene, hogy az imkó elnökével kapcsolatba lépjen. Köszönöm szépen. Még a napi rendi témához szólnék hozzá, mielőtt Bárdaszerre úr kér szót kap. Valószínűleg félre értelmezik, vagy nem alkalmazza az IMCO titkárság az ügyrendi szabályzatot. Tehát az 50-esben az áll, hogy ezek járulékos jogok a társ szakbizottság számára. Tehát az összes módosítóról szavazni kell, amelyet egy társ szerző bizottság megszavaz. És Harper kollégának odadom majd a levelet, és hogyha az IMCO ezt nem veszi figyelembe, akkor ez eljut majd az elnökök konferenciájához, és ott az elnökök konferenciája pedig dönteni fog arról, hogy ez balanság. Tehát ez egy ügyrendi kérdés, de most Baldassare kolléga kap. Grazie, Presidente. Condivido ampiamente. Teljes mértékben osztom ennek a jelentésnek az irányát, amit Buzói kollega javasolt, és egyetértek a módosításokkal is, hiszen a fogyasztóvédelmi irányelv alkalmazásáról van szó, az önkéntes jogorvoslat az alternatív vitarendezés esetén hangsúlyozandó. Egyébként ezt az előadó is jelezte, vannak olyan módszerek, amelyek nagyon jól működnek, tiszteletbe tartják az átláthatóságot, a hatékonyságot és a méltányosságot. Itt arról van szó, hogy a jogorvoslat lehetőségét fenn kell tartani a magánszemélyek esetében, a kompetens hatóságokat pedig a tagállamoknak kell kijelölniük az alternatív vitarendezési eljárások esetére, és általánosságban egyetértünk. Van néhány fenntartásom nekem, ami az irányelv rendelkezéseit illeti, valószínűleg be fogok adni módosításokat erről. Ez az irányelv azt írja elő, hogy a tagállamoknak úgy kell eljárniuk, hogy minden vitás ügyet 90 nap alatt oldjanak meg, attól számítva, hogy a hatóság mikor kapta meg a jogorvoslati kérelmet. Meglehetősen bonyolult ez a szöveg. Megértem azt, hogy a jogorvoslatot bizonyos rövid idő szakra akarják korlátozni, de hogyha komplex ügyről van szó, hogyha még mélyíteni kell, a kérdéseket, szakértőket kell hozni, tovább kell kutakodni, akkor lehet ezt 90 napra limitálni? Van itt egy, a kettes cikkben szereplő véd záradék a komplex, bonyolult esetekről, de ez meglehetősen homályos megfogalmazás. Hogyan lehet meghosszabbítani a 90 napot? Hasznosabb lenne szerintem meghatározni, hogy mit értünk bonyolult ügyen, ez lenne a könnyebb megoldás, és így néhány esetben, amikor megkeresik a, az illetékes hatóságot, akkor ez a hatóság vagy szerv méltányosabb határidőt szabhatna meg. A másik a tájékoztatási kötelezettség. Az átláthatóságot szabályozni kell, de nem kell azért túlságos átláthatóság vagy információ megadás előírni, mert ez kockázatos a KKV-k számára. KKV-knak egy sor információt át kell adniuk, és néha ezek az információk szerintem ennyien szólva feleslegesek. Egyetértek Buzoly kollega módosításával. Ez a kezdeményezés azt célozza, hogy gyakrabban vegyék igénybe az alternatív vitarendezési megoldásokat, anélkül, hogy szankciókat vezetnének be, mert szerintem, ha ez megtörténne, akkor ez az önkéntességi elvét és a méltányosságot sértené. A 28-as módosításában az előadó ezt alapvető elemként vezeti be a szövegbe. Ha elfogadunk szankciókat azok ellen, akik nem tartják ezt tiszteletbe, vagy visszalépnek ezen vitarendezés elől, akkor viszont sértjük az önkéntesség és a méltányosság elvét. Egyébként a szöveg szerintem jó, néhány módosítást fogok előterjeszteni az elmondottak értekében. Köszönöm szépen! akkor áttérünk a 49-es pontra Baldassare úr az előadó. Köszönöm, elnök úr. Most számos vita után, amelyet lefolytattunk az euró kötvényekről a bizottság nem csak a nevet változtatta meg, hiszen most stabilitási kötvényekről van szó, hanem még egy zöld könyvet is kiadott nemrég. Itt eh, néhány opcióról van szó. Tehát ezek a stabilitási kötvények, vagy eurokötvények természetesen eh, nagyon tetszenek a közgazdászoknak, hiszen itt forrásokat próbálnak beazonosítani, amelyekkel az államok eladósodottságát enyhíthetnék egy keveset. A kibocsátások megkönnyítenék az államok finanszírozását. Tehát mondjuk ez egy középút lenne. Egy második opció. Ez egy kicsit támogatná a hát költségvetéseket, hiszen itt garanciák is lennének. Ezen kívül van még egy harmadik lehetőség, ez egy kicsit korlátozott lehetőség, ez pedig azt jelenteni, hogy nemzeti kibocsátásokra kerülne sor, de nem az összes tagország tehetné ezt meg, hogy EU-s garanciával saját kötvényeket bocsát ki. Tehát megvizsgáltam a különféle opciókat, és pedig a jogi lehetőségekre, nem a politikai lehetőségekre. Nyilvánvaló az, hogy egy opció preferenciája politikai akarattól, politikai szándéktól függ, és nem a kötvények kompatibilitásától, tehát hogy ezek mennyire kompatibilisek az Európai Uniós joggal. Éppen ezért rögzítettem, hogy a nemzeti kötvények leváltása, stabilitási kötvények segítségével jobb megoldás lenne a jelenlegi válságból való kilábalábalás, kilábaláshoz, hiszen ez az opció hozna a legtöbb biztonságot a stabilitás érdekében. Ebből kiindulva az a helyzet, hogy az első opció erkölcsi kockázatot is magában rejt, ezzel pedig arra gondolok, hogy az államok a felelősségüket már nem igazán veszik komolyan. Tehát az államok lennének felelősek a kötvényekért. Tehát, hogyha valaki Németországban kap garanciát, akkor nyilván örül, de hát Németország ne vállalja már mindenért a felelősséget. Tehát ez az erkölcsi kockázat benne rejlik. Fontos az, hogy a költségvetési fegyelem ne kerüljön nyomás alá. Azonban ez azt is jelenteni, hogy meg kellene változtatni a releváns szerződést. Ütelnék arra, hogy itt az euró kötvények euró kötelezettséget is jelentenek. Teljesen mindegy, hogy most eurobondnak, projektbondnak, vagy stabilitási kötvénynek nevezzük. A lényeg az az, hogy komplex garanciát biztosítsanak. És a 125-ös cikke például pénzt ígér garanciaként és erre már van egy új rendszer is, és erre például támaszkodhatnának a stabilitási kötvények. Ezen kívül különféle könyviteli kötelezettség nemzeti kompetenciába esnek. Mondanék egy példát. Van egy nemzeti törvény, mondjuk, vagy néhány kötvény esetében mondjuk a brit normák érvényesek, ez pedig eh, az az alap, amelyre hagyatkozhatunk. Ezek jogi kérdések, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Azonban eh, természetesen megvannak a nemzeti érdekek is, néhány esetben eh, erős averziót is észlelhetünk szkepszist, másrészt óriási lelkesedésnek is tanulni lehetünk. Nyilván további pénzügyi és gazdasági intézkedésekre van szükség. Éppen ezért utalni arra, hogy itt jogi nehézségek vannak. Ezeket pedig sürgősen meg kell tárgyalnunk. Egy ilyen megoldás például az lehetne, hogy a stabilitási kötvényeket fokozatosan vezetjük be. Tehát lenne például egy első, második és harmadik fokozat. Így a piacok elfogadó készségét is garantálhatnánk, legalábbis fel tudnánk becsülni. Köszönöm szépen a figyelmet, természetesen most kész vagyok meghallgatni véleményüket. Pozitív vagy negatív megjegyzésüket, mindegy, bárminek örülök, sőt, fel is szólítom önöket, hogy szóljanak hozzá. Új témáról van szó, sokat beszélnek róla, és szükséges konkrétan szólni róla, nem csak politikailag. Köszönöm szépen. Esetleg egy utalás. 3.66-kor a koordinátorok zárt ülésére kerül sor. Tehát 5 perccel 6 óra előtt megszakítom a nyilvános ülést, és utána áttérünk a zárt ülésre. 18 órakor a koordinátorokkal zárt ülést tartunk, és amit ma nem tudunk megbeszélni, az holnap a szavazás után beszélünk meg. Elképzelhető, hogy ez még meg is oldható, nem tudom máshogy megváltoztatni. Most Lichtenberger asszony. Köszönöm. A kollégánk nagyon nehéz feladatot vállalt át, politikailag forró témát, hiszen ezek eh, a politikai retorika témáját képzik most. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy itt eh, jogászi pontossággal foglalkozzunk a témával. És eh, az előadó pedig tudatában van a dolog fontosságának. Tisztáznunk kell, hogy mik a stabilitási kötvények, azzal összehasonlítva, amiről eddig volt szó néhány politikai szónok úgynevezett projektkötvényekről is beszélt. Tehát főleg a közlekedési szakbizottságban hallom ezeket az értelmezéseket, és volt egy meghallgatás is a témához. Biztos érdekes lenne, hogyha az a kolléga, aki a közös meghallgatás eredményeit megnézni, el tudná mondani, hogy mi is történt ott. Hiszen ott olyan dolgokat is hallottam, ami nem igazán szüntette meg a jogi aggájaimat. Köszönöm. Tájn kolléganő. Köszönöm. Csak azt szeretném kijelenteni, hogy a mi liberális frakciónkban nincsen egység, hogy hogyan nevezzük ezt stabilitási kötvénynek, vagy bárminek. Különféle fogalmakkal dobálózunk, de itt nem projektkötvényekről van szó, azt tudjuk. Mindenek előtt visszautasítanám a fokozatos bevezetés. Nem tudom, hogy jogilag hogyan lehetne ezt megoldani. A szerződéseket kellene módosítani hozzá számos tagállamban. A nemzeti parlamentnek kell hozzájárulni minősített többséggel az elfogadáshoz. Szerintem ez alapján nem, nem jó ötlet fokozatosan bevezetni a stabilitási kötvényeket. Néhányan szorgalmazzák, de szerintem nem jó ötlet. És az se lenne jó, hogyha egy hátsó kiskapun keresztül próbálnánk behozni ezeket a bevezetéseket. Tehát eh, tudjuk, hogy eh, roppant, bonyolult megteremteni a szükséges előfeltételeket, és politikailag is nagyon nehéz a feltételeket megteremteni. Tehát először is azt kell tisztázni, hogy milyen politikai előfeltételei vannak a kötvények bevezetésének. Ezeket kell mindenek előtt megteremtenünk, és utána tárgyalhatunk arról, hogy egyáltalán bele akarjuk, be akarjuk vezetni ezeket. Tehát ha politikailag már eltöntöttük, az egy dolog, viszont még fényévekre vagyunk attól, hogy politikai egység lenne a bevezetésről. A fokozatos bevezetés viszont én visszautasítom, mert ez igazából egy kiskaput nyitna meg. Köszönöm. Baldassare kolléga még egyszer, vagy? No, sono... Ami engem illet, teljes mértékben egyetértek Lichtenberger kolléganőmmel, a project bondok, ez egész más dolog, és ez is problémás dolog, mert nincs értelme annak, hogy új nagy európai transznacionális hálózatot hozunk létre, amely két ezer milliárd euró értékű tranzakciókat képzel el, miközben az EU csak 30 milliárdot bocsát rendelkezésre, akkor ki fogja a többit finanszírozni? Tájn asszony szeretném megnyugtatni, ami ezt a progresszív lépést illeti, vagy eljárást. Éppen ez orvosolja az ön aggodalmait, most félretéve a jogi nehézségeket, ezekről már beszéltem, most a politikai nehézségekről nem is szólva, nem lehet a semmiből a stabilitási kötvényeket létrehozni, amelyet majd az államok garantálnak. Arról beszéltünk, hogy majd itt a kisablakon fognak ezek behatolni, de a kibocsátás fokozatosan indul majd az államok által, az államok garantálják, és a második lépcsőben nem tudom, hogy mikor, majd összeurópai kötvénykibocsátások lesznek, és ezeket mindenki garantálja. De nem tudom, ez mikor lesz. Mindenesetre erről nagy vitát kellene nyitni, mert néhány tagállam majd illetéket fizet, de ezeket nagy mértékben csökkentik, és lehet, hogy a kamatokat egyesek esetében majd nem fogják túlságosan emelni. Május 7-én délben van a módosítók határideje, akkor most még a 9-es meg tudjuk beszélni, és a többit pedig holnap, hiszen ez technikailag lehetetlen. Tehát Berlingver kolléga kap szót a jelentésig. <coughs> Sarah, molto breve. Egészen rövid leszek, mert az online vitarendezés, ez a javaslat kiegészíti a, az alternatív vitarendezési javaslatot. Itt a vektorok, a hordozók kérdése az érdekes, mert azok, akik online akarnak vásárolni az interneten, de az online részre vonatkozóan nincsen olyan európai intézmény, amely kezelni tudná a vitarendezést az online vásárlás esetében, mégpedig úgy hogy ez bíróságon kívüli vitarendezés lenne. A bizottság javaslata azt célozza, hogy a közvetítők vagy mediátorok segítsenek itt a tagállamokban ilyen esetekben. Véleményt kell adnunk erről a kérdésről, és én a jelentésben néhány módosítást is javasoltam ez terjedjen ki ne csak a határon túli kereskedelemre, hanem a különböző országokon belüli kereskedelemre is, mert nincsen indok arra, ahogy ezt az öröklési jognál is láttuk, vagy a kollektív jogorvoslatnál, nincs indok vagy ok arra, vagyis ebben az esetben nem indokolt mindez, és itt a cél az, hogy könnyebb hozzáférést biztosítsunk, és hatékony védelmet, valamint megfelelő jogi rendszer is a rendelkezésre, mert a múltban az online vitarendezés nem volt kötelező. Most arról van szó, hogy lehetővé tegyük hogy itt úgy lehessen, úgy lehessen reklamálni, hogy ne kelljen bírósághoz fordulni. Ezt egyébként a bizottság nem csak az online, hanem az offline tranzakciókra is ki akarja terjeszteni, és lenne egy offline platform, ahol jelezni lehetne ezeket a problémákat. Erről is már született egy dokumentum. És ami a legfontosabb, a javaslatot illetően, és itt most be is fogom fejezni, az az, hogy meg kell szervezni, hogy kik lesznek azok, akik itt segítenek, akik elvégzik a vitarendezést, lebonyolítják. Hát azok az emberek, akik segítik fogyasztókat, akiknek gondjaik vannak ezen a területen. Már vannak egyébként kontaktpontok fogyasztók számára, van ilyen hálózat már a tagállamokban, és ezek fogják segíteni a fogyasztókat abban, hogy az említett szolgáltatást megkapják. Az online vitarendezés és az alternatív vitarendezés szerepe tehát a bizottság napirendjén, és rendkívül fontos gyorsan megoldani ezeket a vitákat bíróságon kívül, ne legyen szükséges bírósághoz fordulni, és ez valóban a, az igazságszolgáltatást javítani fogja néhány országban. Egyes országokban ez már létezik, másút még nem. Köszönöm szépen, május 8-a a határidő a beadványokra. Most egy fél percre szünetet kell tartanunk a koordinátorok ülés előtt technikai szünet, tehát a... Mert most a... Okay, see you tomorrow. Thank you. I think it was a good result. <laughs>